das protokoll und die A szeptember 12-i jegyzőkönyvek elérhetőek. Van -e ezzel kapcsolatban bármilyen ellentvetés? Ha nincs, akkor elfogadtuk e- ezeket a jegyzőkönyveket. A jogi szakbizottság szeptember 17-i